Most pedig a szavazatmagyarázatoknak adok helyet. Először is az ombudsman megválasztására vonatkozóan Borgezió úr kért szót. Bonsignori úr, pontosabban. Con questo voto il Parlamento europeo. Köszönöm. Ezzel a választással az Európai Parlament eh, bizalmáról biztosította az Európai Ombudsmant, akinek mandátuma egybeesik a mi mandátumunk hosszával. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos szavazás volt számunkra is, és az európai polgárok számára is. Az európai ombudsman vizsgálja ki a polgároknak az igazgatási visszásságokra vonatkozó panaszait. Az ombudsman a parlamentnek felelős, és nekünk is javaslatokat tesz, hogy hogyan lehet az együttműködést javítani, többek között a közvéleménnyel való kapcsolatainkban is. Nagyon fontos tehát a polgárokat védő szerepe, és az a feladata, hogy javítsa a közigazgatási szervek és a polgárok kapcsolatát. Remélhetőleg a polgárok ráébrednek arra, hogy közös ügyünk Európa, és csökken a bürokrácia is. Ezért kell mindannyiunknak együttműködnünk. Az Európai Unió akkor lesz igazán jó politikai szervezet, hogyha a polgárokra tekintettel tudja ügyeit intézni. Remélem, hogy az ombudsman a korábbi tapasztalatait is felhasználva a pozitív kapcsolatokat építi a polgárok és az intézmények között. Köszönöm szépen a Zsoli jelentéssel kapcsolatban ötten jelentkeztek szavazatmagyarázatra. Antoniotti képviselő az első egy percben. Signor Presidente, ritengo che la collega relatrice... Elnök úr, a jelentéstevő Zsoli asszony kiváló munkát végzett együttműködve a frakciókkal. Támogatom ezt a jelentést, a néppárt támogatja a jelentést, és szeretném világossá tenni azt is, hogy támogatom a jelentésnek azt a részét, ahol azt mondja, hogy a kotonói megállapodás felülvizsgálatára vonatkozó tárgyalásokat tárgyalásoknak figyelembe kell venniük a pénzügyi válság következményeit egy részről, másrészt pedig a migrációval kapcsolatos jelenségeket. Főként pedig annak szükségességét, hogy az illegális bevándorlás jelenségét leküzdjük, hiszen ez nagyon negatív kihatással van az AKC országok gazdaságára is, hiszen képzett munkaerőt veszítenek el, ugyanakkor viszont az Európai Unió országai számára is, akiket pedig nagymértékben érint az illegális bevándorlás, például Olaszország esetét említeném. Az abszorciós kapacitásnak is megvannak persze a korlátai gazdasági szempontból, illetve egyéb szempontokból, tehát nem lehet ezeket a korlátokat túllépni. Van Hekje úr a szó. Dank u voorzitter. Ik heb tegen het verslag gestemd. Köszönöm szépen, én a Zsoli jelentés ellen szavaztam. Annak ellenére, hogy egyetértünk azzal, hogy olyan politikára van szükség, amely kedvez az afrikai országok gazdaságának, hogy elkerüljék az agyelszívást. Hiszen a képzett munkaerő szükséges országok fejlődéséhez. Azonban ebben a jelentésben arról beszél, hogy támogassuk az újfajta migrációt, az afrikai polgárok részéről Európa irányába. Így módon azt kérjük, hogy a képzettebb afrikaiak jönnek, jöjjenek ide Európába, és hagyják el hazájukat. Én úgy gondolom, hogy ez a kék kártya nagyon káros lehet, főként Afrika és az afrikaiak számára. Ezen kívül ez csupán egy illúzió. Ezt figyelembe kell vennünk, hogy a bevándorlók nem tudnak visszatérni a hazájukba. Hennen úr. Köszönöm, eh, elnök úr. Alig volt eh, napirendi pont eh, a, ezen a héten, azért, mert főleg a folyosókon zajlott a manőverezés, itt Brüsszelben füstmentes folyosókon. Visszatértünk ezekre a jelöltekre, és most eh, arról van szó, hogy kifeje, kinevezzük eh, a jelölteket, iszonyatos hatalommal fognak majd rendelkezni, nem csak végrehajtó hatalmat, eh, hanem törvénykezdeményező hatalmat is birtokolnak. Ez egy rendkívüli hatalom, különös tekintettel arra, hogy nem közvetlenül felelnek a választók irányába ez a legexkluzívabb eh, választói csoport itt. 738-an döntünk arról, hogy kivezesse a kontinenst. Nem kell euroszkeptikusnak lenni ahhoz, hogy ezt döbbenetesnek eh, tartsuk. Ez a kontinens találta fel a reprezentatív demokráciát, és aztán eh, terjesztette el azt az egész világon, mi pedig kivágjuk ezt az ősi fát itt Európában. Mindannyiunk értéke csökken ezzel a folyamattal. Köszönöm. Ilyen előttől. Kamal úr következik. Kamal úr, szó egy percben. Mr. President. Köszönöm, eh, elnök úr. Amikor az EU-AKC kapcsolatokról beszélünk, az első elv az az kell, hogy legyen, hogy hogyan számoljuk fel a szegénységet ezekben az országokban. Amikor eh, ezek ezen országok vállalkozóival beszélünk, azt mondják, hogy 40 évvel a függetlenség után is eh, az a legnagyobb problémájuk, hogy 40 év szocializmus hátrányait szenvedik el, főleg elsődleges gazdasági tevékenységet folytatnak, és a segélyekből élnek. A vállalkozók azt is mondják, hogy a kereskedelmi korlátozások is eh, szegényebbé teszik az országot, és drágábbá teszik a legfontosabb eh, élelmiszereket és gyógyszereket. Vannak közvetlen és nem közvetlen, illetve vámjellegű és nem vámjellegű akadályok is. Örülök annak, hogy a bizottság most egy olyan egységet állított fel, amely az ottani vállalkozókat támogatja, de ne felejtsük el, hogy a legkönnyebb módja a szegénységből való kimászásnak az, hogyha a kereskedelmet bátorítjuk és támogatjuk az ottani választókat, vállalkozókat. Klajsz úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A 31-es bekezdés a Zsoli jelentésben már elég volt ahhoz, hogy az egész jelentés ellen szavazzunk, ez pedig a körkörös bevándorlásról szól, illetve a körkörös vízumokról. Azt hiszem, hogy ez csupán egy illúzió. Ez a hivatalos dokumentumokban létezhet, de a valóságban nem létezik. Tehát körkörös bevándorlás mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a migráns megkapja a vízumot, egy engedélyt, egy átmeneti engedélyt bizonyos időszakra, azután ez lejár, és a bevándorló illegális módon Európában marad. Tehát a, bevánd, a körkörös bevándorlás támogatása az illegális bevándorlás elősegítését jelenti. Az emberek azt gondolják, hogy a bevándorlók azután visszatérnek hazájukba, de hát ez nem igaz. Szerintem nagyon fontos, hogy ne rejtsük véka alá a valóságot. Kelly úr, a következő szóló. Köszönöm, elnök úr. Az engedélyével csak az időbeosztással kapcsolatban mondanék most valamit. Ebben a házban nagyon gyakran túl sokan beszélnek tovább, mint amennyi idejük van. Néhányan kétszer annyi ideig beszéltek, mint amennyi idejük valójában lett volna. Használja a kalapácsot, elnök úr, és a többi elnök is azért, hogy az időbeosztást betartsuk, és minél többen kapjanak majd a spontán felszólalók között is szót. Köszönöm. Ezzel zárjuk az ülést. Délután három órakor folytatjuk a munkát. Köszönöm a részvételt.